Bene, colleghe, prendete tutti posto. Kedves kolléganők, kollégák, szeretném mindenkit megkérni, hogy foglalja helyet. És a mai ülésünkön nagyon lényeges témák szerepelnek a napirenden. Tehát a napirend elfogadásával kezdem, ez az egyes pont, tehát hogyha senkinek semmilyen kifogása nincsen, akkor így elfogadjuk a napi rendet. Akkor most átérünk a következő pontra. Ez a 2015. július 14-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ha ehhez sincsen kifogás, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. A harmadik pont. Tudják, hogy egy írországi utazást terveztünk szeptember 24-25-ére. A részvevők listája végleges, júliusban már beszéltünk erről, a titkárság azonban sajnos azt közölte, hogy négy képviselő sajnos nem tud jönni. Tehát heten tudnak jönni az Európai Parlament részéről, az elnök, ezen kívül egy ír képviselő. Akkor most áttérünk a négyes pontra. Ez pedig Ósza Rengnér, svéd gyermekügyi, idősügyi és esélyegyenlőségi miniszter. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk Ósza Rengnér most pedig eh, a politikai fejlődésről szeretne beszélni, hogy Svédországban milyen az esélyegyenlőség helyzete. Tehát miniszterasszony egy eh, feminista kormány tagja, ahogy mondja, és eh, azok közé tartozik, akik támogatják azokat, akiknek szükségük van a segítségre. Én olaszként szeretném elmondani, hogy nagyon érdekel, hogy mit fog nekünk mondani, hiszen mi Olaszországban még nagyon messze vagyunk az önök helyzetétől, hiszen Svédország azon országok közé tartozik, ahol az esély egyenlőség már valóság. És azonnal átültették az esély egyenlőségről, a nemek közötti egyenlőségről szóló jogszabályokat. Tehát most miniszterasszonynak Rögtön átadom a szót, hogy meghallgassuk mondandóját. Utána természetesen a szakbizottságunk tagjai kapnak szót, hogyha kérdésük van. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. És most svédre szeretnék kapcsolni. Köszönöm szépen, hogy meghívtak hogy szóljak a bizottságukhoz, nagyon örülök ennek. Tényleg van egy közös lehetőségünk, hogy tegyünk valamit, de a felelősségünk is közös, hogy a nemek közötti egyenlőséget képviseljük. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy európai esélyegyenlőségi stratégiát szeretnének létrehozni. Olyan időben élünk, ahol rengeteg kihívás van. Ez az idő pedig kérdéseket is felvet, és természetesen igényeket is megfogalmaz az egyének és a társadalmak irányába, hogy hol a felelősségünk, mivel tudunk hozzájárulni a helyzet javításához. Ezen a területen számos konfliktus van, és éppen ezért több demokráciára is szükségünk van. Nagyon nagyok a demográfiai kihívások. Tudjuk, hogy azok, akik Európába menekülnek, mert veszélyben van az életük, sok reménnyel érkeznek egy olyan világba, ahol az emberi jogokat tiszteletben tartják. És egy olyan országba jönnek életük kockáztatásával, olyan országokba jönnek, ahol a férfiak és a nők közötti egyenlőség magától értetődőnek kell, hogy legyen. Nagyon büszkék lehetünk arra, gondolom, hogy minnyáján egy olyan unió részei vagyunk, amelynek szerződései tartalmazzák az egyenlőséget. Ahol eh, a női szervezetek nagyon nagy számban megvannak, és nők és férfiak együtt harcoltak ezért. Amikor a jelenleg érvényes szerződés előkészületben volt, akkor tudom, hogy milyen sok munkába került ezt megszövegezni, hiszen én is részt vettem ebben. Az Európai Unió a jövőben is rendelkezzen egyenlőségi stratégiával, hiszen ezen a téren Európa vezető szerepet vállal. De ehhez majd még később vissza is térek. Globális perspektívában az Európai Unió és tagállamai már eléggé messzire jutottak el az egyenlőség területén. Azonban tudjuk, hogy vannak még olyan területek, amelyek még mindig igényt tartanak a figyelmünkre. Tehát nagyon fontos az, hogy az intézmények személy összetétele is egyenlőbb legyen. Én eh, esélyegyenlőségi miniszter vagyok, és én vagyok az első feminista kormány tagja. Ez azt jelenti, hogy a svéd parlamentben már majdnem egy éve mi vagyunk a végrehajtó hatalom, és feminista kormánynak neveznek minket. Természetesen nagyon büszke voltam erre, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a kormányban esélyegyenlőségi miniszter lehetek. Úgy gondolom, hogy fantasztikus lehetőségeink vannak, de természetesen óriási a felelősségünk is. Hiszen eh, kötelesek vagyunk tovább haladni. Be kell mutatnunk, hogy egy feminista kormány és egy eh, egyéb kormány között milyen különbségek vannak. Be kell mutatnunk, hogy eh, határozatokat hozunk, hogy prioritásokat határozunk meg, és a prioritások számára pedig forrásokat biztosítunk. És pedig úgy, hogy csökkenjen az egyenlőtlenség, növekedjen az egyenlőség. Ez pedig azt jelenti, hogy erősítenünk kell a lányokat és a nőket. Tudjuk, hogy a fiúknak például rosszabbak az iskolai osztályzataik. Vannak olyan területek, ahol a férfiak, a fiúk helyzetére is figyelnünk kell Egy eh, másik fontos aspektus a egyenlőség tekintetében egy olyan kérdés, amely az egész társadalmat megváltoztathatja. Azt szeretnénk, hogy az egyenlőségi politika a társadalom motorja legyen, a társadalom fejlődésének motorja legyen. Hogyha megfelelő prioritásaink vannak az egyenlőség területén, akkor elérhetjük azt, amiről nagyon gyakran vitázunk a jövő stratégiai kérdéseit. Tehát, hogy hogyan tudjuk a foglalkoztatást növelni, hogyan tudjuk a munkahelyek számát növelni, hogyan tudjuk a társadalom javait jobban felhasználni, hogy a gyerekeknek juguk legyen mindkét szülőhöz, hogy a férfiak, a papák ugyanannyit foglalkozhassanak a gyerekekkel. Svédországban Például a nők, a férfiak nyugdíjának 60%-át kapják általában. Tehát egy munkában eltöltött élet után sokkal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak. Ez pedig minden csak nem egyenlőség. Nagyon lényeges az, hogy az egész társadalmat olyan irányba vigyük, hogy közös társadalompolitikai válaszaink legyenek. Természetesen ennek vissza kell tükröződnie minden intézkedésünkben, és az egyenlőség ne csak a nőket jelentse. Úgy gondoljuk, hogy az egyenlő társadalom célja fennmarad. Meg vagyunk győződve arról, hogy a férfiakat is be kell vonni ebbe a munkába, a férfiakat meg kell hívni arra, hogy részt vállaljanak az egyenlőségi munkában. És a férfiak felelősségéről is szólnunk kell. A férfiaknak nem mondom, hogy több a felelőssége ezen a téren, mint a nőknek, de megvan a férfiaknak is a felelőssége az egyenlőség tekintetében. Tehát nem szabad a férfiakat sem kizárni innen. A férfiaknak is vannak ambíciói ezen a téren és ők is felelősek abban, hogy ezen a téren is előre jussunk. Természetesen a nők, lányok állnak a munkánk középpontjába, de a férfiak és a fiúk is. A svéd kormány például a férfi, férfiak nők irányába mutató szolidaritásáról is szólunk. Tehát a svéd kormány összes férfi tagja is részt vállal az egyenlőségi munkában. A egyenlőség természetesen a svéd külpolitikára és európai tevékenységére is kihat. Öt olyan területet állapítottunk meg, amely véleményünk szerint fontos. Tehát több nő legyen a munkaerőpiacon, több munkahelyre van szüksége, csökkenteni kell a nők és férfiak fizetése közötti különbséget, egyen, több egyenlőség kell a határozathozatalban, a nők elleni erőszak ellen erősebben fel kell lépnünk, és a bel- és külpolitikai munka tartalmazzon feminista elemeket is. Úgy gondoljuk, hogy a feminista kormány munkája tekintetében nagyon fontos, hogy azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk, amelyek stagnálnak. Svédország messze jutott el az egyenlőségért végzett tevékenységben. És a statisztika is mutatja ezt. Azonban még mindig megvannak a bérek közti különbségek, ezeket csökkenteni kell, kisebbek a különbségek, mint a legtöbb országban, de megvannak nálunk is. Tehát mindenképpen csökkenteni kell a két nem fizetések közötti különbséget. És Svédországban a munkaerő piaci partnerek, a szociális partnerek is nagy felelősséget vállalnak a bérek kialakításában. Nagyon sokat tehetünk azért, hogy támogassuk a marginalizált nőket, gyerekeket, férfiakat is, és támogatnunk kell anyagi eszközökkel is a szegény nőket, főleg a marginalizált nőket. Ez pedig jogalkotási eszközökkel is megtehetjük. Tehát Svédországban most például aktuális a szexuális indítatású bűncselekményekről szóló törvény átdolgozása. Hát pillanatnyilag eh, egy picit eh, több is a szexuális indítatású bűncselekmény, és eh, éppen ezért megfelelő intézkedésekre van szükségünk, amelyekkel az erőszakot visszaszoríthatjuk. Nem olyan könnyű, de szükséges. És a feminista kormánynak pedig mindenképpen foglalkozni kell a nők elleni erőszakkal. Valószínűleg a következő választásig ezeket a kérdéseket nem fogjuk mind megoldani, hiszen eléggé lényeges kérdések. Azonban azt szeretnénk, hogy látszódjon a bátorságunk, látszódjon, hogy igenis foglalkoztunk a témával, igenis hoztunk megfelelő döntéseket a megfelelő irányba. Ami pedig az európai szintre vonatkozik, az a véleményünk, hogy miután tudjuk, hogy ezek a kérdések jelentősek, meg vagyunk győződve, hogy eh, az egyenlőségi stratégiát európai szinten is össze kell hangolni. Tehát támogatnunk kell a tagállamok fáradozásait, és nagyon fontos az, hogy Európa példát mutasson globális tekintetben is. Nagyon fontos az, hogy stratégiai módon eh, hosszú távon dolgozzunk. Ha Európára tekintünk, akkor a statisztika nagyon jó támogatást nyújt, hogy hogyan is néz ki a nemek közötti egyenlőség. Látjuk, hogy megvannak európai szinten is a strukturális problémák, amelyekről beszéltem. Tehát a nők részvétele a munkahelyen, a alacsonyan képzett nők sokkal kevésbé kapnak munkát a munkaerőpiacon, probléma van a foglalkozás, a munka és a család közötti összhanggal. Ezen kívül elég gyakran eh, nem tudnak a nők önálló egzisztenciát alapítani, hiszen eh, nem tudják összehangolni munkájukat a családdal. A munkanélküliség a nők körében még mindig magasabb és sok országban úgy tűnik, hogy ez nem változik. A parlamentekben meglévő nők száma néhány országban nagyon alacsony. Nagyon nagy haladást értünk el abban a tekintetben, hogy a nők és a lányok jobb lehetőséget kaptak a továbbtanulásra, sokkal több nő tanul tovább, mint korábban a nők elleni erőszak elleni fellépésben is értünk el eredményeket. Az Európai Unió globális szerepvállaló. És tudjuk, hogy számos országban nagyon nehéz a nők és a lányok helyzete, hiszen diszkriminálják a nőket, és általában a szegénység is jobban érinti őket, mint a férfiakat. Az egyenlőség önmagában előfeltétele annak, hogy fenntartható fejlődést, fenntartható békét, biztonságot érünk el. Az egyenlőség a nők jogait mindenképpen prioritálni kell az Európai Unió külpolitikájában. Most új fejlődési célokat is megfogalmazott az ENSZ. Amikor mielőtt kineveztek miniszternek, Latin Amerikában jártam, és ott vezettem egy fejlesztési szervezetet. Tehát Európának nagyon nagy jelentősége lehet az egész világban. Az Európai Unió globálisan nagyon jó szerepet játszik ezen a téren. Az Európai Unió munkája nagyon sokat javíthat a harmadik világban a nők és a lányok helyzetén. Példamutatónak kell lennünk. Svédországnak amikor a kül- és biztonságpolitikáról van szó, nagyon sok feladata volt. És az Európai Unióval is összehangoltuk az ENSZ biztonsági tanácsának a 1325-ös ajánlását. És az 1820-as ajánlásra is vonatkozok. Most megvannak a megfelelő jogszabályok, és úgy gondoljuk, hogy nagyon jók, mindenképpen szeretnénk tovább foglalkozni a kérdéssel. Nagyon nehéz a dolgom, hogyha valamilyen okát keresem annak, hogy miért ne működjünk együtt tovább a jövőben is a egyenlőségi stratégiában. Tehát folytatni kell az egyenlőségi stratégiában végzett együttműködésünket. Ha az Európai Unió nem képviseli az igazságot, nem képviseli az egyenlőséget ezekben az időkben, akkor ki? Mit is teszünk a feminista kormányban? Hát hogyan néz ki a munkánk? Úgy szoktam mondani, hogy nagyon lényeges az, hogy beszéljünk az egyenlőségről, az egyenlőségi politikáról. Főleg a nők és a lányok beszéltek évszázadokig arról, hogy a nők, lányok jogai egyenlőek legyenek. Hogyha nem beszéltek volna erről, akkor még ma se lenne szavazójoguk. Nagyon fontos az, hogy ne csak beszéljünk, hanem cselekedjünk is. És hogy stratégiai módon dolgozzunk. Állítsunk fel célokat, és dolgozzunk elérésükért. Svédországban sokat foglalkoztunk az egyenlő integrációval. Az ENSZ 1995-ös pekingi javaslata volt ez. Az ENSZ ott javasolt egy ilyen stratégiát. Svédország már elkezdte akkora munkát, és folytatja. Nagyon jó az egyenlőségi integráció, intenzívebbé tettük ezt a feminista kormányban, és világosan kiosztottuk, hogy mely intézményeknek kell foglalkozni az egyenlő integrációval. De fontos az, hogy az integrációnak mi az eredménye. Nagyon fontos az, hogy más eszközöket is alkalmazzunk a felelősségünk megvalósítására. Tehát mindenkinek kell foglalkozni az egyenlőséggel, de az is jó, hogy mindenkinek meglegyen a saját felelőssége. A feminista kormányban szeretnénk a egyenlőségi költségvetést is kiegyensúlyozottabbá tenni. Számos oka van annak, hogy ezt az elkövetkezendő hetek során szeretnénk megtenni. Tehát egy komoly kísérlet zajlik most, hogy nemzeti szinten áramvonalasítsuk az egyenlőségi költségvetést. Természetesen rengeteg vizsgálatnak kell ezt megelőznie, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan költjük el a forrásokat az egyenlőségi politikára. És előre kell haladnunk. Ennek az kell, hogy az eredménye legyen, hogy több legyen az egyenlőség. Nagyon keményen dolgoztunk ezzel, megpróbáltuk strukturáltan végezni a munkát, és már várom a vitát a költségvetésről. Hogy mi lesz, és hogy milyen javaslatok jönnek, hogy hogyan haladhatunk előbbre. Nagyon sok modell létezik az egyenlőségi költségvetés készítésre, tehát az integráció és a költségvetés készítés most a legfontosabb feladatunk, hogy a lányok, nők, fiúk, férfiak élete könnyebb legyen az egyenlőségben. Egy cél, gyűjteményt fogalmaztunk meg, hogy pontosan tudjuk, hova akarunk eljutni. Leltárt tartottunk a meglévő problémákról, és ezek alapján állapítottuk meg a prioritásainkat. És ezeket különféle szakterületekre próbáltuk osztani. Tehát nem elég integrálni, nem elég az egyenlőséget elérni, ezeket a dolgokat össze kell hangolni egymás között. A svéd egyenlőségi tevékenységet természetesen a jogalkotó megvizsgálja. A jogalkotó megvizsgálta, hogy mi történt, milyen volt az egyenlőségi munka, milyen, volt, milyen projektek voltak, Azonban eh, azt látjuk, hogy eh, a jó szándékok ellenére elég gyakran nem volt világos a felelősség megoszlás, nem volt megfelelő az irányítás és az összehangolás. Ezt mindenképpen szeretnénk megváltoztatni. Tehát például az irányítási munka is nagyon fontos. Ja, Jag ser att den tid vi Nehéz időket élünk. És ez tényszerűen nem csak felelősséget jelent, a nagy problémák iránti felelősséget, hanem lehetőséget is, hogy konstruktív módon dolgozzunk az egyenlőséggel. Ahogy már mondtam, úgy gondolom, hogy eh, az esélyegyenlőségi munka révén számos társadalmi problémát megoldhatunk, és számos nő és férfi gondjait is megoldhatjuk. Ha őszinte akarok lenni, azt mondom, hogy a következő generáció ezt sokkal jobban meg fogja érteni, mint mi. Máshogy fog hozzáállni ehhez. És akkor a tagállamok talán jobban megteszik a feladataikat. Szerintem az Európai Unió el fogja érni azokat az ambícióknak a megoldását, amelyet megszabtak. De nagyon-nagyon fontosak ezek a kérdések a fiatal nők és férfiak számára. Az Európai Uniók kiváló esélyei vannak. Úgy gondolom, hogy lényeges, hogy az Európai Unió a szexuális és reproduktív jogok tekintetében is úttörő szerepet vállal. Az ENSZ új fejlesztési céljai végezetül, amelyeket Yorkban határoznak majd el, és főleg ami az egyenlőséget illeti, a lányok és a nők számára, a férfiak is nagyon sokat harcoltak ezért. Lehetőségünk lesz. Kapunk egy eszközt és Fontos lesz, hogy ezek célo, ezen célok mentén haladjunk előre az Európai, Unióban, Európai Unióban és globálisan is. A világ ezt elvárja tőlünk. Egy roma nővel beszéltünk nemrég, Renáta Fejszolicsnak hívják, és roma aktivista Stockholmban. És beszéltünk az esélyegyenlőségű munkáról, az Európai Unió egyenlőségi munkájáról, hogyan érinti ez a kisebbségeket, a cigányságot, hiszen az ő körükben általában alacsonyabb a képzési szint, rosszabbak az életfeltételek, szegényesebbek a lakások, és az egészségügyi kilátásaik is rosszabbak. És megkérdeztem, hogy van-e valamilyen üzenete. És megkérdeztem, hogyha ide jövök, mit mondjak. Akkor ő azt mondta, hogy igen, van egy üzenetem. Én azt szeretném, hogy ne gondolják az emberek azt, hogy a romák nem képesek semmire. Az lenne jó, hogyha valaki lát majd egy romát, azt mondja, hogy lehet, hogy tudós lesz belőle, lehet, hogy vezető lesz belőle, lehet, hogy vállalkozó lesz belőle. Tehát az lenne jó, ha az emberek rájönnének, hogy mindenkire szükség van, minden nőre, lányra, aki az Európai Unió sikeréhez hozzájárulhat. Köszönöm szépen! ringrazio personalmente, ma credo anche a Köszönöm szépen személy szerint is, és természetesen a bizottság nevében is. asszony nagyon komoly, határozott szavakkal szólt hozzánk, és függetlenül attól, hogy ki milyen politikai színezetű, mindannyian együtt küzdünk mindazokért a témákért, amelyeket ön fontosként kiemelt. Valóban azért fontosak ezek a kérdések, mert mindannyian, akik ezen a politikán dolgozunk, a nemek egyenlőségért küzdünk, hiszen továbbra is létezik a nemi vonatkozás például az európai költségvetésben is. Tudjuk, hogy nemek közötti erőszak áldozatai sokan vannak. Nagyon sok olyan ügy van, amelyel foglalkozunk az Európai Parlament berkein belül. Ön jól tudja hogy itt mindig is e, szövetségesekre fog találni ebben a szakbizottságban. Nagy öröm számunkra, hogy egy miniszter asszony e, lehet a partnerünk, aki reményt e, ültet, táplál belénk, azt a reményt, hogy akár a költségvetési vonatkozásokat is figyelembe tudjuk venni, illetve ezen a téren is tudunk küzdeni természetesen a nők díjazásában is, hiszen ön is tudja, hogy egész Európában probléma van a fizetések egyenlőtlenségével a férfiak és nők között. Olvastam az dokumentumokat, én is tudom, hogy Jonathan miniszter eh, javaslatot tett arra, hogy a nők kiemelt támogatásban, eh, kvótában részesüljenek és Svédországban. Az önkormányzati testületekben és egyéb helyeken megadom képviselőtársának a szót. Eh, köszönöm szépen, és eh, köszönöm az eh, információkat, Ósza. Üdvözlöm a svéd minisztert, nagyon kellemes dolog, hogy itt van. Itt a női nemi szervek csonkítására is szeretnék rá kérdezni. Ez egy nagyon, nagyon szörnyű dolog, kegyetlen következményekkel. És több millió lányt csonkítanak meg az ENSZ dokumentumai alapján. A nemi szervek csonkítása, az emberi jogok sárba tiprása, és egy olyan bűncselekmény, amely számos lányt érint a világban, és azon cél, azt a cél szolgálja, hogy ne legyen szexuális vágyuk a lányoknak. Ez a nő ideál Európában is jelen van, hogy a férfiak ezt várják el a nőktől. Svédországban is nagyon sok lány veszélyeztetett abban a tekintetben, hogy csonkítják a nemi szerveit. Megpróbáltuk Svédországban többféle módon kezelni a helyzetet. Az 1990-es évek elején azonosítottuk be ezt a problémát, és azóta nem tudtunk sokat elérni ebben a tekintetben. Az elmúlt időben Svédországban eh, nem tudom, hogy elítéltek-e valakit női nemi szervek megcsonkításáért, vagy az ehhez nyújtott segítség miatt. Általában az van, hogy a nyári szünetben hazaviszik a lányokat, ott eh, a csiklójukat kimetszik, és utána hazajönnek. És éppen ezért Svédországban nagyon nehéz ezeket az eseteket azonosítani. De szégyelem magam, hogy ez Svédországban is jelen van. Ezen kívül azt látjuk, hogy az erőszak mennyisége nem csökken. Mindenképpen fel kell lépnünk ez ellen, Svédországban és globális szinten is. Azt látjuk, hallottuk az előadásban is, hogy a nők elleni erőszakos cselekmények száma növekszik. Mit lehet tenni? Grazie. La parola alla collega... Megadom a szót Morvai kollégának. Köszönöm szépen. Az előbb képviselőtársnőm egy úgynevezett kulturális szokásra utalt az FGM-re, csikló eltávolítására ön pedig miniszterasszony egy másik kulturális szokással összefüggésben mondta azt hogy a roma lányok asszonyok azt szeretnék hogy a jövő mérnökét a jövő tudósát lássák bennük. hogy jön ez a kettő össze? úgy, hogy bizonyos kulturális különbségekre, szokásokra hivatkozva szokták nagyon gyakran az adott kultúrához, az adott közösséghez tartozó nőket elnyomni, adott esetben erőszakban részesíteni. A roma közösség sem kivétel. Tehát, hogyha valaki azt akarja, és én is női jogokkal foglalkozó jogászként sokat találkozom roma nőkkel, fiatalabbakkal is, idősebbekkel is, hogyha jövő mérnökét, jövő tudósát, szeretnénk látni ezekben a lányokban, asszonyokban, és bizony sokan szeretnének közülük tanulni, való igaz. Ennek a legnagyobb akadálya a saját közösségük, a saját úgynevezett kultúrájuk, amelyben a fiatal lánynak az a kötelessége, tisztelet a kivételnek, azoknak a családoknak, akik ezt már meghaladták, a fiatal lány kötelessége, hogy otthon mosson, főzzön, és a 7-8 kis testvérére vigyázzon, és nem mehet el az iskolába, illetőleg mondjuk 13-14-15 éves éves úgymond férjhez menjen, és maga is gyermeknek adjon életet. Milyen erőfeszítéseket tett a svéd kormány annak érdekében, hogy ezeket az úgymond kulturális szokásokat megváltoztassa, és így módon tegyen eleget annak az üzenetnek, annak a kérésnek, amit volt szíves tolmácsolni a roma lányoktól, asszonyoktól, hogy szeretnének a jövő mérnökei, jövő tudósai lenni. Hasonlóképpen egy másik közösségről is szeretnék beszélni, beszéde elejében, vagy elején e, szép szavakkal e, ünnepelte a tömeges e, migrációt, amit Európában tapasztalunk a tévéfelvételeket látva látjuk azt is hogy bizony a migránsoknak egyes közösségei is brutális módon bánnak a gyermekekkel és a nőkkel ön gyermekügyi miniszter is egyben és esélyegyelősségi tehát női jogi miniszter is semmivel nem beszélek többet mint az előző kolléganő úgyhogy azért mert kellemetlen kérdéseket teszek fel nem gondolom hogy meg kellene szakítani a felszólalásomat vagy akkor szíveskedjen elnök azt hogy előre tisztázni hogy hány perc percet beszélhetünk, és akkor függetlenül attól, hogy kellemetlen kérdést teszünk föl, vagy pedig alákérdezünk valami kellemességgel, eh, ne tegyenek eh, különbséget. Kérdezem tehát, hogy mint gyermekügyi és női esélyegyelősségi miniszternek mi a véleménye arról, hogy mik történnek eh, részben ezekkel a szerencsétlen muszlimasszonyokkal, akiket ugye le tolnak a buszokról, vonatokról a saját férjeik, részben pedig a gyerekekkel, akiket alsó hangon is súlyos gondatlansággal eh, megvalósuló bűncselekmények révén. Látom, hogy nagyon szokatlan önöknek ez a pár kérdés, de mégis kérem szépen, itt már teljes pádik van, hogy ilyen kérdéseket merek föltenni. Mit óhajtanak tenni a migránsok által gyerekeik és feleségeik sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, illetőleg a befogadó lakosság <clears throat> fogyatékossággal élő nőkkel Grazie, kapcsolatban. Legyen csak befogni a száját, és eh, végighallgatni a kérdésemet. Nem kell ennyire tombolni, kedves nőtársai, ebben a nagy demokráciában azért, mert valaki más kérdezik, amit önök jónak látnak. Én is ugyanolyan választó képviselő vagyok, mint önök, és én ezt óhajtom megkérdezni. És várom a választ. Köszönöm scusi, collega, allora, allora, senta collega, lei deve rispettare il presidente che presento. Kedves kollégám, kérném, hogy tartson tiszteletben, ha azt jelzem, hogy fogja rövidre, az csak azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésünkre az egész nap. Nem szeretném én megmondani, hogy mi a törvény. Megmondhatnám előre azt, hogy két-három perc. De kérem, hogy az elnököt tartsa a tiszteletben, vannak bizonyos időkereteink. Nincs stopper nálam, hiszen bízok mindenkiben, hogyha valaki hosszasan beszél, akkor nyilván a kalapácsommal koppintanom kell. Ne kecsük azt a hamis benyomást a miniszterasszonynak. Ehm, úgyhogy meg is adom a szót a következő kérdező kollégának. Györg. Uh, eh, first of all, I want to apologize. Először is szeretnék a miniszterasszonytól bocsánatot kérni. Általában nagyon nyugisak vagyunk, itt nem csapkodjuk az asztalt, de nem szeretném, ha az lenne a benyomása, hogy a rasszisták irányítják ezt az ülést. Általában nincsenek itt, és általában nem érdekli őket a női jogok kérdéskére. Úgyhogy átváltok svédre, jó? Jag vill tacka ministern. Szeretném megköszönni a miniszterasszonynak, hogy eljöttél, és szeretném megköszönni azt, amit az egyenlőség, a feminizmus, a szexuális egészség és jogok tekintetében tesz. Még akkor is, hogyha nem az én pártom tagja, mégis szeretném megköszönni azt, hogy feminista egyenlőségi miniszter a feminista kormányban. Elnézést kérek, hogyha a kérdéseim leterhelnek, és nagyon fontos az, hogy a kezedben van ezen kérdések összehangolása. Tehát sok területen dolgozunk itt a szakbizottságban, és egy kérdés, például az, hogy a tanácsnak is van egy, tehát a, a bizottságnak is van, nekünk is van egy egyenlőségi stratégiája, a tanácsnak van egy nyilatkozata. Szerintem úgy tűnik, hogy a kormányok nem akarnak úgy együttműködni. Tehát tesznek egy nyilatkozatot, de úgy néz ki, hogy itt mi a parlamentben dolgolunk, tehát nekünk itt a feminista kérdésekben jobb képviselet kellene a tanácsban, tehát erősebben kellene a tanácsban is ezeket a kérdéseket érvényre juttatni. Tehát még valami más. Tehát hogyan segíthetünk a tanácsban, hogyan segíthetünk nektek, hogy eh, igazából jobb legyen a helyzet. Tehát visszavonták most például a szülői szabadságról szóló javaslatokat is. Tehát mit tudunk tenni annak az érdekében, hogy a tanácsban eh, erősítjük a pozícióitokat? Tehát ugyanúgy tudod, hogy milyen jogalkotási javaslatok vannak. Eh, kedves kolléganő, tehát például a prostitúció, és egy nagyon fontos kérdés, kedves kolléganő, megvonom a szót. Megadom Hannibal, asszony, Hannibal a szót. Sajnos nincs túl sok időnk, úgyhogy kérnék mindenkit, hogy rövid legyen. Hannibal asszony. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy eljött közénk. Nagyon rövid leszek mert azzal szerettem volna folytatni, amit legutóbb a felszólaló felvetett a, a prostitúció és a, az igény, a kereslet csökkentése. Mint tudják, az Európai Parlament elfogadott egy jelentést nemrégiben, amely lényegében a svéd modellt fogadta el. Nagy siker volt ez a szakbizottságnak, most azonban tovább kell vinnünk ezt az ügyet, és nagyon nehéz lesz EU szerte ezt megvalósítani, hiszen nagyon sok különböző modellje létezik a prostitáció kezelésének bizonyos országokban, ezt akár törvényesítik és legalizálják. De szükség lenne valamiféle Európai Uniós álláspontra ezzel kapcsolatban, még hogyha a jogalkotásod tagállami felelősség is, hiszen meg kell itt említeni az emberkereskedelmet, ami nagyon is törvényességi hát kérdés. Minden esetre érdekelne, hogy ön szerint hogyan tudnánk ezt az Európai Unió szintjén megoldani, hogy tudna a Svédország a tanácsban támogatni bennünket, hogy ezt meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen. A következő felszólaló poszt kolléga. Még egyszer ismételném, hogy négy órakor a, kolléga, a asszonynak távoznia kell. Remélem néhány percet még tud maradni. Tápost képviselő. Köszönöm. Nem fogok kérdést feltenni, csak megállapítani valamit. Tehát itt hallottuk ezeket a jobboldali szélsőséges nyilatkozatokat, és egyszerűen halljuk a rasszista fanatizmust, és igazából utána el is fogok menni, csak ennyit szerettem volna megmondani, hogy már megint hallottunk egy adag rasszizmust. Köszönöm szépen. Rodrigues Corina. Antes de mais, muito obrigada eh, pelas suas palavras, pela sua apresentação. Köszönöm szépen a felszólalását. Két konkrét kérdésem lenne az ön számára. Először is, hogyan küzdjünk a sztereotípiák ellen, amelyek nagyon gyakran a kormányzatok támogatásával maradnak fönn. Például eh, Portugáliában tegnap elhangzott az, hogy a kormány úgy működik, ahogy az asszonyok irányítják a háztartást, ez metaforaként is sértő. Másrészt, hogyan tudjuk a svéd és az európai társadalomba beintegrálni azokat a fiatal lányokat, nőket, akik migránsként érkeznek be. A miniszternek megadom a szót, hogy válaszoljon. Nagyon szépen köszönöm. For your interest. Köszönöm, hogy eh, ha lehet, akkor angolul válaszolnék. Köszönöm, hogy érdeklődnek. A következő ülésem négy órakor lesz, úgyhogy rövid leszek, sajnálom. De nagyon szívesen, nagyon nagy örömmel maradok önökkel kapcsolatban, és megvitassunk különböző kérdéseket, például a különböző jogalkotási kérdéseket, a saját jogalkotással kapcsolatos ügyeket, mondjuk a prostitúció kezelését, olyan ügy ez, ami folyamatosan változik természetesen, úgyhogy nagyon szívesen tartok önökkel kapcsolatot ezzel összefüggésben, hogyha önöket ez foglalkoztatja, vagy szívesen részt, vennének ebben az eszmecserében. Az igazságügyminiszterünk, aki itt van, és ő együtt a a ügyesek csak részt vesz a tanácsülésen ma, együtt felelősek vagyunk a kormány tevékenységéért ezen a téren, és van egy kormány nyilatkozat, amely azt mondja, hogy ha a cégek, amelyeket jegyeznek a tőzsdén, nem rendelkeznek 40%-ban 2015-ig nőkkel a vezetőségükben, a cégvezetésben, akkor ez ellen törvény kezdési eljárásra fel fogunk lépni. Remélem, hogy ugye azt látjuk, hogy a számok javulnak, és remélem, hogy jövőre a cégek maguktól ráhatás nélkül el fogják kérni azt, hogy az igazgatóságokban, igazgató tanácsokban és irányított testületekben céges szinten a, nők, a vezetők 40%-a minimum nő legyen. Ha ez nem történik meg, akkor tehát törvényt fogunk alkotni ennek kötelező voltal a kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ország számára, hogy a tehetséget teljes mértékben kihasználjuk. A nagyon sokat beszéltünk erről az elmúlt 15 évben, és itt az ide, volt idő arra, hogy előkészüljünk erre, ugyanakkor nálunk nincsenek, nincs hagyománya a kvótáknak politikai téren sem, úgyhogy ez lenne az első alkalom, hogy, hogy a képviseleti területen kvótákat fogadunk el. Úgyhogy remélem, hogy ezt 40%-ot az ipar maga, az ágazat maga eléri, annélkül, hogy be kéne vezetni kvótákat. Ami a női nemi csonkítását illeti, ezzel az ügyel kapcsolatban elég sok éve e, dolgozom, munkát végzek, a e, e, Peking és a kairói platformok munkájában is részt vettem. Svédországban van ezzel kapcsolatos törvényhozás, amelyen, amelyet free folyamatosan dolgozni ezen területen. Folyamatosan vitát kell kapcsán folytatni, és ahol szükség van, természetesen finom hangolni kell a törvényeket. Amikor a nemi erőszak ügyéről beszélünk, nos, ahogy korábban is elmondtam, azt nem mondhatjuk, hogy a nők erőszak aránya csökkenne, azonban úgy tűnik, hogy, hogy a csoportos erőszaksan eh, elkövetett nem erőszak eh, aránya nem nő. A nem erőszak azonban minden szempontból rendkívül negatív eh, bűncselekmény nőkhez kapcsolatban, úgyhogy ezért feltétlenül csökkent. További törvényeket kell hoznunk, vagy javítanunk kell a törvényi megközelítést, hogy a bűncselekmények előfordulási aránya csökkenjen. Amikor az integrációról beszélünk, ez nyilvánvalóan nagyon fontos, különösen a Svédországba érkező e, menekültek tekintetében. Ez nagyon fontos a e, svéd társadalom számára, és büszkék vagyunk arra, hogy e, fogadjuk azokat a menekülteket, akik a háború elő és rettenetes körülmények közül menekülnek hazájukból, olyan országokból, amelyek az Európai Unióhoz közel vannak, Szíriára, más országokra utalok. Úgy gondolom, hogy kötelezettségünk, kötelességünk, hogy ezt megtegyük, és büszkék is vagyunk arra, hogy ezeket az embereket támogatjuk, amikor szükségük van rájuk, férfiakat és nőket, nőket és férfiakat. Ez azt is jelenti természetesen, hogy fel kell készülnünk arra, hogy az érkező nőket, férfiakat és gyerekeket fogadjuk. Egyre nagyobb az arány köztük a, a, a kísérlet nélkül érkező gyerekeknek. Úgyhogy fel kell készülnünk az integrációjuk szempontjából, az oktatás szempontjából, a lakhatási kérdések szempontjából. Ami a nőket illeti, valóban a munkaerőpiaci jelenlétük alacsonyabb szintű, mint a hasonló csoportba tartozó férfiak esetében, de azt is látjuk, hogy a nők foglalkoztatása emelkedik jelen pillanatban, méghozzá dinamikusabban, mint a férfiaké, de alacsonyabb szintről, alacsonyabb bázisról. Úgyhogy ezzel kapcsolatban olyan módszerekkel kell, kell alkalmaznunk, amelyek eredményt hoznak. Erre kell figyelnünk, és remélem azt gondolom, hogy a nők úgy érzik, hogy Svédország olyan ország, ahova szívesen jönnének, és férfiak számára is olyan ország, ahova szívesen jönnének, és úgy gondolom, hogy tudják, hogy a férfiak és a nők szempontjából egyenlőség jellemző Svédországot, és azért is akarnak idejönni, mert ez így van. Én nem csak jog egyenlőségi, hanem szociális és idősügyi, valamint gyermekjogi miniszter is vagyok. És nálunk is bizony demográfiai változások jelentenek kihívásokat. Jelen pillanatban az idősek gondozása a munkaerőpiac egyik legnagyobb ágazata. Körülbelül a svéd munkaerő 5%-a az idős gondozásban dolgozik. E, ezek fizetett e, e, állások, amelyeket az állam és a magánszektor szervez, de az állam finanszírozza is nagy részben Eh, itt nagyon sok nő dolgozik, bár csak több férfi is dolgozna eh, ezeken a munkaterületeken. Nem tudjuk, hogy milyen a szövőben, de az biztos, hogy szükség lesz az idősek gondozására. Ha azonban nem lenne olyan sok új svéd eh, Svédországban, bevándorlók, migránsok, menekültek, akkor bizony nem tudnánk megoldani az idősgondozást fogalm nincs, hogy különösen a jövőben hogyan tudnak ezt megoldani, e, akár adó szempontból, akár e, e, munkaerő szempontjából. Az elképzelés az, hogy ugyanannyi nő, mint férfi, dolgozom, mint férfi, csak nem minden felnőtt dolgozik Svédországban nemétől és házassági családi állapotától függetlenül, de hogyha és ez, nem, ez lehet, hogy Spanyolország, Svédország sajátos helyzete, de hogyha nem dolgozik mindenki, és nem dolgozik, nem fizet adót mindenki, akkor nem fogja tudni finanszírozni a gyermekellátást és az idősellátást. Tehát örülünk, hogy nő a népességünk, és keményen kell dolgoznunk annak érdekében, hogy az integráció sikeres legyen. És amikor a nemek között egyenlőségről van szó, nos, nem, is, nem, nem tudok olyan országról, ahol nem a politikai akaratom volt minden. Hazámban a nőket nem engedték szavazni, amikor nagyanyám megszületett, és nem az ő családja változtatta ezt meg, hanem a politika, az magukat megszervező nők, a politikai szándék, a politikai elképzelések, és azok a női mozgalmak, akik erőt tudtak felsorakoztatni. És úgy gondolom, hogy mindig ez az, ami miatt elérjük a nemek egyenlőségét, vagy elbukunk csúfosan ezen a téren. Um, when it comes to um, the, uh, the Amikor az Európai Tanácsról beszélünk, nyilván mindenki tehetne többet is a uh, nemek egyenlősége terén. Uh, és Björk asszonynak szívesen e, válaszolok a kérdésére, és megbeszélhetjük, hogy mit lehet itt tenni. Meggyőződésem, hogy e, kulcsfontosságú az Unió számára, hogy e, itt komoly munkát folytassunk. Úgyhogy nagyon szívesen beszélek erről két után van önről egy más, más keretek között ezen az ülésen kívül is. Ami az anyai, a szülési szabadsága kapcsolatos direktívával kapcsolatos. Nos, úgy gondolom, hogy fontos, hogy mindkét szülőt, illetve mind a férfiakat, mind a nőket, mind az apákat, mind az anyákat bevonjuk ebbe a rendszerbe. És erről is nagyon szívesen beszélünk, hiszen ez újra az asztalra kerül. Jó lenne, hogyha rögtön az elején jó lábbal indulnánk ezen az úton. Svédországban elég széles, széles körű szülői szabadságrendszer van, és most döntöttük el azt, hogy kötelező mindkét szülőnek, hogy a szülői szabadsággal éljen, tehát a 12 hónapból legalább 2 hónapot mind a két szülőnek eh, ki kell más különben a szabadság eh, elszáll. Eh, most ezt kibővítettük, tehát a 12 hónapos szülési, szülői szabadságból legalább három hónapot mindkét szülőnek, tehát akár az apának, akár az anyának ki kell vennie, különben az egész család elveszíti a, szabad, a szülői szabadság jogosultságot és korábban is már láttuk, hogy ez nagyon hatékony volt, és befolyásolta a munkaerőpiacot is, és, a, és ugye a fizetetlen munka kérdését is. E, és ennek, ennek az az eredménye, hogy azok az apák, akik a gyermek életében jelen vannak, azok, azok valóban szorosan kapcsolatot épülnek a gyermekkel, és e, még így is a nők e, nyugdíja 60%-a a férfiak nyugdíjának, hogy más területre térjek. Ennek az az oka, hogy az életünk korai szakaszában meghozott döntések bizony befolyásolják a hosszú távú helyzetünket, mikor szülünk, hogyan osztjuk meg a fizetett és a nem fizetett munkát a két szülő között, mindezek a dolgok hogyan befolyásolják az életünket. Ez meghatározza a nyugdíjunkat is, és a jövőnket is. Azt hiszem, mindenre kitértem. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és nagyon nagy örömmel együtt dolgozom önökkel, mindazokkal két oldalon, akik szeretnének az Európai Unió berkein belül keményebb elkötelezettséget látni a nemek egyenjogúsága terén. Köszönöm szépen, Asszony. Nagy örömmel várjuk, amikor se tud itt a szakbizottságban. Allora, riprendiamo la nostra riunione. Akkor folytatnánk az ülésünket. 1.5, pontosabban az 5. pontonnál vagyunk. Két tanulmányról lesz szó. Önöknél ott van a napirend. Mind a két tanulmány empirikus értelemben rendkívül fontosnak bizonyult a saját kezdeményezési jelentés tekintetében, amelyet szakbizottságunk október 15-én fog előterjeszteni. Ez azokról a külső tényezőkről szól, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét, úgyhogy ma az empirikus adatokat is meg fogjuk érteni. Én vagyok a jelentéstevő, Úgyhogy így fontos jelentést tudok az azt tenni, amely most első alkalommal a női problémákkal fog foglalkozni, a nők, az európai nők problémákkal fog foglalkozni a vállalkozási szektorban. Megadnám a szót Kéti McFackennek, aki a tudományos koordinátora a kutatásnak, ő fogja az eredményeket ismertetni velünk Ezeket a Műszakbizottságunk kérte, rendelte meg tehát a női vállalkozási tevékenység és a szakadék bezárása, a vállalkozás a pénzügyi és egyéb területeken az a felkért kutató nagyon sok ideje kutatja már az, ezt a területet, az, az Egyesült Királyság kormányának megbízásából és az Európai Parlament megbízásából is. Átadom a szót. Uh, the micro. Yeah, yes, would be good. Thank you very much. Okay, thank you for the introduction and for the invitation. Köszönöm szépen. Nos, megnéztük, hogy milyen arányú a női vállalkozás az Európai Unióban, és hogy konkrétan milyen jellegű a nők vállalkozói szerepvállalása, és milyen különbségek találhatóak meg a férfi és a női vállalkozás között, illetve azok jellegében milyen fajta vállalkozásokat hoznak létre a nők a férfiakhoz képest. A téma bevezetéseképpen hagy mutassak egy ábrát. E, az önfoglalkoztató fogalmat használjuk, amelyet gyakran vállalkozási e, e, tevékenységnek a szinonimáként használjuk, nem a legjobb megoldás ez, de nagyjából ezek azok az emberek, akik nem alkalmazottak, hanem saját maguk vállalkoznak, a 24 országból az átlag 14 százalék. Aztán, ha megnézzük az adatokat részletesebben, milyen különbségek vannak a nők és a férfiak között a foglalkoztatási arányban, itt fontos különbségeket látunk. Következetesen azt látjuk, hogy a különböző EU-s országokban a férfiak vállalkozási aránya magasabb, mint a nők vállalkozási aránya. Tehát nem foglalkoztatásról van szó, hanem a vállalkozásról, az önfoglalkoztatói tevékenységről. Tehát minden itt szakadékot látunk. A különbség azonban eltér az országok közt. Ezt összefoglalva látjuk, hogy az Európai Unióban körülbelül a dolgozók 14%-a önálló tevékenységet folytat önfoglalkoztat. Néhány kelet-európai országban ez magasabb arány lehet, de olyan országok ezek, ahol a mezőgazdaság esetleg nagyobb szerepet eh, eh, játszik, az északi országokban eh, alacsonyabb az arányuk másokból. De amikor megnézzük a nemi különbségeket a vállalkozási szférában, akkor azt látjuk, hogy a több mint 40 millió önfoglalkoztatónak csak 29 százaléka nő 2012-ben, és minden országban alacsonyabb a nők aránya, mint a férfiaké, bár a különbségek mértéke országonként eltérő. Különösen nagy különbségek vannak Írországban, Svédországban és Dániában, de Olaszországban és Szlovákiában is kisebb különbségek vannak. Luxemburgban és Portugáliában. Tehát nagyon nagy az eltérés az országok között. Nos, nagyon különböző definíciói vannak annak, hogy mit jelent a vállalkozó. Hogyha azt nézzük meg, hogy az OECD országokban milyen arányú a cégvezetés, a cég tulajdonlás, ott a cégek egyharmadát nők birtokolják, de ha megnézzük az úgynevezett szociális vállalkozásokat, olyan vállalkozásokról beszélünk, amelyek nem profitot termelnek, hanem szociális munkát végeznek, vagy szociális célúak. Itt általában nagyobb a férfiak és a nők egyenlősége, kisebbek a szakadékok, de itt is van különbség az országok között. És nagyon érdekes, hogy a magas szinten képzett nők inkább szociális, tehát hasonló mértékben hoznak létre szociális jellegű vállalkozásokat, mint férfiak. Tehát a magasan képzettek között emiatt valójában a szakadék nagyobb, ami, ami nagy veszteséget jelent a gazdaságnak, hiszen kifejezetten magas szinten képzett nők nem olyan arányban kezdenek profitorientált tevékenységgel, mint a férfiak a hasonló képzettséggel. Persze nagyon gyakran hasznos tevékenységet folytatnak, és az is, az is előfordul, és az is fontos trend, hogy sokan szociális jellegű tevékenységgel indulnak, majd E, miután így beleharaptak úgymond a vállalkozási tevékenységbe, megkóstolták, meg bemártották a lábújukat a mélyvízbe, utána gyakran átváltanak e, orientált e, vállalkozási tevékenységekre. Ha más jellemzőket vizsgálunk, a női vállalkozók és a nők által irányított, vezetett, birtokolt cégek általában kisebb cégek, mint amelyeket a férfiak hoznak létre. Általában kisebb a forgalmuk, általában kisebb növekedési várakozásnak néznek elébe. Azok az ágazatok, ahol a női vállalkozók rendszerint cégeket alapítanak, Ezeket a bankok és egyéb hitelezők általában kevésbé nyereségesnek, kevésbé kisebb növekedési potenciállal rendelkezőnek tekintik. Azt is látjuk, hogy sok női vállalkozás eh, telephelye az otthon. Eh, gyakorlatilag egy asszonyos bandákról beszélhetünk, mintha eh, ugye tagú zenekarokról beszélnénk, e, és gyakran ezeknek a személyes női vállalkozásoknak kicsi a hozzáadott értéke. E, gyakran csak 5-15 százalékú azoknak a cégeknek az aránya, amelyek a, a csúcs technológiás szektorokat képviselik, de nők alapították vagy irányítják őket. Azt is látjuk, hogy a nők gyakran alacsonyabb forgalmat várnak el saját maguktól, nem nagyon hisznek abban, hogy nagyobb és fontosabb vállalkozással nőnek idővel. Ezt maguk a nők mondják el nem is föltétlenül akarnak olyan agresszívan terjeszkedni, mint férfi versenytársaik. Ezek felmérési adatokra alapuló megalapítások, és természetesen tükröződnek azokban az tanulmányokban is, amelyekről beszélni fogok. A nők úgy gondolják, hogy a saját vállalkozásokban az innováció szintje is alacsonyabb, mint a férfiak által irányított cégekben. Ami a jogalkotást illeti, nyilvánvaló ennek eh, kihatása van arra, hogy eh, hány nő és hány férfi vállalkozik eh, arányaiban egy-egy társadalomban. Itt ennek a direktívák, amelyek leginkább befolyásolják ezt. Voltak elképzelések arról, hogy az anyassági jogosultságokat, a szülési szabadságot és így tovább kiterjesztik az önfoglalkoztató nőkre is, hogy a férfiak és nők bánásmódja hasonló legyen. Nagyon sok pozitív intézkedésre van példa, a nemek közötti egyenlőség erősítésére a vállalkozási tevékenység szférájában. Azonban A bizottság saját eh, kutatásai arra mutatnak rá, hogy nagyon nehéz különbséget tenni a közvetett és a közvetlen diszkrimináció között, és a, közvetlen, a közvetett in, in, uh, diszkriminációt nagyon nehéz uh, tettel érni. Uh, sokszor világos az, hogy a finanszírozásban a nők, különösen az egyetlenálló gyerekes nők uh, által vezetett cégek, vagy az ilyen személyes vállalkozások sokkal kevésbé jutnak hozzá finanszírozáshoz, mint mások, akár nők közt, akár a férfiak közt. Sok alapos esetanományt végeztünk, emelyek indexált interjúkra alapulnak, ahol nőket, vállalkozó nőket, bankokat, finanszírozó bankokat, E, és kockázatítőke társaságokat e, interjúztunk meg, e, hallgattunk meg. Néhány ügyet emelnék ki. Csehországban volt egy ilyen tanulmány, ahol a női vállalkozók, és ezt több válaszadó is elmondta, általában kevesebb pénzt, pontosan ritkábban kérnek finanszírozást a férfiakhoz képest, ha kérnek, akkor kevesebbet kérnek tendencia szerűen Részben azért, mert a nők maguk úgy döntöttek, hogy nem akarnak sok pénzt kérni, nem akarnak kockáztatni, és emiatt maguk a hitelezőknek is elment a kedvük a hitelezéstől. Azt is láttuk, hogy vannak olyan női vállalkozók, akik azt mondták neki, hogy a, a, ő és társai a bankok számára a púp a hátukon, hiszen ugyanannyi papírt ki kell tölteni, és sokkal kisebb a haszon rajtuk. A e, gyerekes, egyedülálló e, nőkkel szemben kifejezetten diszkriminációt e, tapasztaltunk, amit nehéz igazolni, de erre utaló konkrét válaszokat kaptunk Sokan mutattak a crowdfundingra, eh, ami érdekes, izgalmas opció lehet eh, azon a női vállalkozók számára, akik rendes finanszírozáshoz nem tudnak hozzájutni. Arról is beszámoltak a válaszadók, hogy további kihívásokat jelent. Az, hogy a nők aránytalanul nagy részt vesznek ki a gyermeke gondozásából. És talán emiatt is kevésbé optimisták és kevésbé magabiztosak, mint a férfiak. Olaszországban hasonló eredményekre jutottunk, megállapításokra. A nők hajlamosak olyan ágazatokban vállalkozni, személyellátás, szépségipar, takarítás, egészségi ügyi ellátás, ápolás, amelyet amúgy is dominálnak, amelyet amúgy is ismernek, azonban a finanszírozók számára ezek nem túl vonzóak, és nincs igazi növekedési lehetőség. Legalábbis nem látják a finanszírozók ezt, hogy aztán télen is növekedési lehetőség ezekben az ágazatokban, az kérdés. Az átlagos hitel lényegesen alacsonyabb volt, ebben az ágazatban, mint a, vagy pontosabban a női vállalkozóknak nyújtott finanszírozás átlagértéke jóval alacsonyabb, mint a férfiaknak nyújtott hitelösszeg átlaga. Maguk a nők kiemelték ki, hogy a sikerhez sikeres bizonyos, siker, fontosak bizonyos tényezők, fontos számukra, hogy saját magukat kiteljesítsék, fontos, hogy a robusztus üzleti terv fontos ahhoz, hogy a cég vállalkozás hosszú távon felmaradjon. A nők számára a családi háttér érzelmileg is és pénzügyileg is fontos támaszt, ugyanakkor jelentős terhet is jelent, hiszen a nők a családon belüli gondozás, ápolás feladatát is eh, inkább magukra veszik, meg fogják gyorsítani egy kicsit. Ami Svédországban tapasztaltunk, azt láttuk, hogy az egyik vállalkozó például eh, kockázati tőkéhez szeretett volna hozzájutni, szemben a banki finanszírozással, de a válaszadó az, hogy a befektetők általában férfiak, általában férfi döntenek a beruházások, befektetésekről, ők jobban azonosulnak a férfi magatartásokkal, ezért jobban bíznak a férfias magatartást produkáló személyekkel, és férfiakkal és természetesen különbségek vannak a között, hogy a férfiaket van nőknek milyen vállalkozási hálózatokra van lehetőség csatlakozni. Hiszen a támogató, támogató hálózatok a férfiak esetében kiterjedtebbek, tehetősebb finanszírozók jelennek meg ezekben a hálózatokban, a nők számára ez kevésbé elérhető éppen a e, családon belüli feladatok miatt. A férfiaknak persze nem kellett dönteni általában, hogy vállalkoznak, vagy a családban vállalnak szerepet. Nőnek gyakran, nőknek ez gyakran el kell dönteniük. Sokan beszéltek arról, hogy a nők talán kevésbé e, szeretnek e, hitel kockázatot vállalni. Főleg, hogyha a családjukat kell ezért kockázatos helyzetbe hozniuk más országokban, országokban is azt láttuk, hogy nehezebb a hozzájutás, hozzáférés a banki finanszírozáshoz, és a kérnek is a nők ritkábban finanszírozást, kevesebbet kérnek és kapnak. És ez csökkenti jelentősen a vállalkozásoknak a növekedés lehetőségeit. A nők gyakran kevésbé ismerik a, a equity tőkefinanszírozás e, menetét, e, nem azonosulnak ezekkel a, ezzel a szemlélettel. Az Egyesült Királyságban is azt látjuk, hogy kevés terület van a szociális vállalkozások, szociális szolgáltatások piacán, ágazatán, szektorán belül, ahol, ahol könnyen hozzá lehetne férni a finanszírozás bármilyen formájához. Már pedig a nők itt vállalkoznak. Az Egyesült Királyságban a nők gyakran azt mondják, hogy különös akadályokba futottak, ezt minden válaszadó megerősíti. gyakran arról beszélnek, hogy hogyan tudtak bizonyos akadályokat leküzdeni, és ez büszkeséget ötött el őket. Ezen kívül általában arról beszél mindenki, hogy a nőknek kivételesnek kell lenni ahhoz, hogy sikeresek legyenek az üzletben, miközben a férfiak lehetnek átlagosak is, és mégis sikeresek az üzleti életben. Nagyjából így össze is foglaltam a szakirodalom és a esettanulmányok tanulságát. Igazándiból a legnagyobb különbségek nem az arányokban, hanem a vállalkozás természetében van. Ha azt nézzük, hogy férfiak nők hogyan vállalkoznak. A finanszírozáshoz való hozzáférés kulcsfontosságú téma a férfiak nők között. A nők ritkában fordulnak finanszírozásért harmadik félhez mint a férfiak, ugyanakkor nagyon finoman összefügg a kereslet kínálat. Tehát amikor azt, <clears throat> ha azt mondjuk, hogy szerintünk nem érdemes őket finanszírozni, annak az a következménye, hogy kevésbé szívesen kérnek finanszírozást, ami azt mutatja, ami oda vezet, hogy nem szívesen adnak, tehát itt van egy ördögi kör, ami önmagát erősíti. Vannak olyan területek, amelyek vonzák a finanszírozókat, ezekben az ágazatokban azonban a nők kevésbé tapasztaltak, hiszen tudjuk, hogy a munkaerőpiacon milyen nemi szegregáció áll fönn. Ezek a tényezők sok szempontból a finanszírozók számára nem teszik vonzóvá a nőket, a női vállalkozókat, akiknek egyébként is egyrészt gyengébbek a támogató hálózataik, másrészt pedig jobban terheli őket a gondoskodói szerep a családon belül. sok kvalitatív módon, nehezen demonstrálható módon tapasztaljuk azt, hogy a nők állandó reménye, hogy nem veszik őket komolyan, e, kevésbé vonzó feltételeket e, e, kínálnak számukra, megbeszéléseken, üléseken, konferenciákon kevésbé érvényesülnek. Úgy gondolom, hogy olyan programokra van szükség, amelyek a bankokat arra finanszírozzák, hogy akár kormányzati garanciákkal, akár mikrohiteles formában jobban finanszírozzák eh, a női vállalkozások eh, eh, vállalkozási tevékenységeit. Szélesebb támogatást kell nyújtani azon strukturális akadályok legyőzése terén, amelyek a nőket visszafogják. Pénzügyi vállalkozási kapcsolati rendszerüket eh, erősíteni kell. Például egy női póker csoportot eh, hoztak létre eh, az egyik országban, ahová meghívtak magas szinten tevékenykedő férfiakat és nőket vendégként pókerezni, és ez kiváló eszköznek bizonyult arra, hogy, hogy a, a nők a saját hálózataikat megerősítsék kapcsolatrendszerüket megerősítsék. És hát fontos, hogy a nők elleni diszkrimináció minden formáját ezen a téren is csak. Köszönöm szépen. Megadom a szót Muszká úrnak. aki a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézeténél a tematikus főosztályon dolgozik, és ők is elkészítettek egy tanulmányt a nők vállalkozói kedvével és a női vállalkozókkal kapcsolatban. 2011 óta dolgozik a nemek közötti esélyegyenlőség Európai Intézeténél, parancsoljon! Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak és a szakbizottság elnökének, hogy meghívtak engem, és hát rajtunk keresztül, rajtam keresztül az intézetünket, hogy bemutathassuk a tanulmányunkat. Nagyon örülök annak, hogy foglalkoznak a női vállalkozókkal, és gondolom, hogy lesz még lehetőségünk, hogy ezekről a témákról beszéljünk. Angolul fogom megtartani a prezentációmat. Nagyon érdekes volt az előző előadás. Úgy gondolom, hogy a két tanulmány kiegészíti egymást. Először is elmondanám, hogy a görög elnökséggel együttműködésben kezdtük el ezt a munkát, és összesen 7 hónapig tartott a kutatásunk. Az EIGE az intézetünk, tehát a 2011-es évben készítette el ezt a tanulmányt, és jó gyakorlatokat próbáltunk gyűjteni és megvizsgálni a különböző tagállamokból a női vállalkozók kapcsán. Természetesen minden egyes eredményünket közé tudom tenni, nyilvánossá tudom tenni, de most három fontos pontot szeretnék bemutatni ebből a tanulmányból. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb eredménye, ennek a tanulmánynak az volt, hogy a jó gyakorlatokat meg tudtuk vizsgálni, tehát először is erről fogok beszélni, utána pedig arról összefoglásképpen, hogy hogyan lehet a női vállalkozókat segíteni, és a nők munkerőpiachoz való hozzáférését garantálni. Az utolsó eredményeink 2014 májusából származnak, tehát körülbelül egy évvel ezelőtt zártuk le a tanulmány elkészítését. Reméljük, hogy a kapacitásépítés, illetve a figyelemfelkeltés meghozza majd az eredményét az érintett felek körében, és így a nők vállalkozói részvételét tudjuk majd növelni, illetve a nők munkerőpiachoz való hozzáférését is. Ez a munka rendkívül intenzív munka volt, és az eredmények megosztása nagyon széles körül volt. Most minden egyes lehetőséget nem fogok elmondani, hogy milyen eseményekre hívtak meg, tehát itt is megvitatjuk most ezt a kérdést, aztán a bizottságnál van egy női, esély, női esélyegyelőségre vonatkozó platform, ott is fogunk majd ezekről az eredményekről vitázni, aztán a DJ Enterprise-nál is megvitatjuk majd az eredményeket. Tehát nagyon sok lehetőségünk lesz majd arra, hogy a kutatás eredményeit megvitassuk. Aztán volt egy kis és középvállalkozások hete, itt is kitértünk a nőkre, illetve a női vállalkozókra. Voltak olyan nemzeti kormányok, amelyekkel együttműködtünk, például Horvátországgal, ugyanis Horvátországban most készült el egy új stratégia a női vállalkozókkal kapcsolatban. Litvániában pedig egy nemzetközi konferenciát szerveztek a nők gazdasági erejének növelésével kapcsolatban. Olaszország a nemi esélyegyelőséggel kapcsolatos adatbázist indított el, illetve Spanyolországban női, esélye, női esélyegyenlőséggel foglalkozó intézet konferenciát szervezett tehát. Nagyon sok olyan lehetőségünk volt, ahol tanulhattunk egymástól, ahol megoszthattuk egymással a különböző eredményeinket Európai Uniós szinten. És volt egy még egy komoly előrelépés az, hogy be tudtuk azonosítani a jó gyakorlatokat egy egészséges és egyszerű metodológia kapcsán. Természetesen nem szállt a fejünkbe a dicsőség, és nem gondoljuk azt, hogy ismerjük a legjobb gyakorlatokat és a legjobb lehetőségeket, Mindezt annyit mondunk, hogy azok a jó példák, amiket találtunk, azt meg tudjuk osztani a többi érdekelt féllel. A konzultáció során nagyon sokakkal felvettük a kapcsolatot, és biztosítani tudjuk, hogy ezek a felek egymástól tanulhassanak a jó gyakorlatok megosztásával. Természetesen vannak még kihívások, amelyek ránk várnak, de az eredményeink vitathatatlanok. A harmadik nagyon fontos eredmény, amit az önök szempontjából is nagyon fontos lesz, ez az, hogy tíz különböző tagállamból tudtunk jó gyakorlatokat begyűjteni, méghozzá három témában, az egyik a kompetenciák fejlesztése, a második a networking, a harmadik pedig a finanszírozás. Tulajdonképpen a finanszírozásnak a finanszírozási lehetőségekhez és a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés címet is adhatjuk. És folytatva ezt a gondolatmenetet, már annyiszor elmondtam ezt az előadást, hogy néha én magam is elveszítem itt egy kicsit a fonalat, és az előző előadásban is elhangzottak már olyan gondolatok, amiket én is el szeretnék mondani, úgyhogy megpróbálom jól kiegészíteni az előző prezentációt. Tehát megvizsgáltuk a jó gyakorlatokat, és rengeteg példát tudtunk begyűjteni, a példák természetesen rossz dolgokról is szóltak, akadályokról is szóltak. Már az imént a kollégina előadásában is hallhattunk azokról az akadályokról, amelyek megakadályozzák a nőket abban, hogy vállalkozást indítsanak el, vagy pedig, hogy a gazdasági erejüket növelni tudják. Ebből négyet emelnék ki. Először is rendkívül fontos, hogy egyfajta térképezési munkát elvégezzünk a tapasztalatok kapcsán. Megvizsgáltuk tehát ezt a kérdést több Európai Uniós tagállamban, és tudjuk, hogy vannak olyan régiók, vannak olyan tagállamok, ahol ismertebb a női vállalkozók helyzete, de vannak olyan tagállamok, ahol ez nem annyira ismert. Európai szinten nem is készült ilyen térképezés, ezért megpróbáltunk egy közös keretet adni ennek a feltérképező munkának. Begyűjtöttük az adatokat, tanulmányokat készítettünk el, kutatásokat végeztünk, megnéztük, hogy milyen szakpolitikákat és milyen gyakorlatokat alkalmaznak a különböző tagállamokban. Reméljük, hogy egyfajta szisztematikus adathalmaz létrejön majd, és rendelkezésünkre áll majd a jövőben is. Tehát jó lenne, hogyha például a nők és férfiak közötti fizetéskülönbséget, vagy a munkaerőpiacon mutatkozó lehetőségek különbségét szisztematikusan jelentenék a tagállamok, és így európai szinten tudnánk ezt vizsgálni. Elhangzott már, hogy mennyire fontos a monitorozásra és a felülvizsgálatra, értékelésre vonatkozó stratégiák kidolgozása. Meg kell néznünk, hogy mennyire működnek a politikák, amiket alkalmazunk. Azt szeretném itt a szakbizottsági kollégáknak elmondani, hogy rendkívül fontos, hogy mindenki figyelje, hogy mennyire térülnek meg az ilyen irányú befektetések. Nagyon sok tagállamban komoly erőfeszítéseket indítottak el a nők és férfiak közötti esélyegyelőség javítására, és én ezeket nem feltétlenül költségnek nevezném, hanem inkább befektetésnek, hiszen ez befektetés a jövőbe, és mindenkinek ugyanezt a megközelítést kellene alkalmaznia. A harmadik kihívás a fenntarthatóság kérdése. Nagyon sokszor előfordul, hogy a vállalkozás segítése alatt mindössze annyit értenek, hogy pénzt kell adni a vállalkozóknak. De ez egyértelműen kiderül, hogy ez egy nagyon hosszú társasjáték mezőn, csak az első mező a start után. Nem elég pénzt adni, hanem infrastruktúrára is szükség van, networkingre is szükség van, a készségek fejlesztésére is szükség van. nem lehet pusztán annyi segítséget nyújtani egy fiatal vállalkozónak, hogy kap valamennyi hitelt, és kész azután levesszük róla a kezünket, mert pusztán a finanszírozástól nem tudnak megerősödni a vállalkozások. Rengeteg példát láttunk, rengeteg példát gyűjtöttünk be, most nem fogom ezeket elmesélni, de egy ciprusi kooperatív jellegű bankról szeretnék azért beszámolni, egy jövőbe látó hölgy alapította meg ezt a bankot, ami, ami, ami azóta remekül működik, és Írországban is vannak ilyen közös finanszírozási lehetőségek női vállalkozók szempontjából. Hogyha megnézzük, hogy a nőknek mire van szükségük, akkor szükségük van természetesen a finanszírozáshoz való hozzáférés. de nem csak a nőknek van erre szüksége, hanem a férfiaknak is, a férfi vállalkozóknak ugyanúgy. Tehát azért azt elmondanám, hogy a finanszírozáshoz való nehéz hozzáférés nem csak a női vállalkozókat illeti, hanem a vállalkozókat általánosságban. Tehát ez nem egy női probléma, azért ne higgyük azt. Megpróbálom röviden lezárni az előadásomat, hogy legyen még lehetőség kérdezni és a kérdésekre válaszolni. Néhány számadatot szeretnék elmondani. A konzultáció során számos érdekelt féllel vettük fel a kapcsolatot, nemzeti szinten működő intézményekkel, vállalkozókat tömörítő szervezetekkel és civil szervezetekkel egyaránt, tehát nagyon különböző jellegű érdekelt felekkel vettük fel a kapcsolatot, és hogy milyen következtetésre jutottunk. Hát nem arról van szó, hogy újra feltaláltuk a spanyol viaszt, mert azért nagyon sok mindent már eddig is tudtunk a nőkről, a nők világáról, és nem bizonyos nőkről beszélünk, vagy egy adott nő életéről, és nem is lehet általánosítani, hiszen a nők különböző készségekkel, különböző képességekkel rendelkeznek, nagyon különböző, hogy milyen tanulmányokat végeztek, és hogy mi a célkitűzésük. De hogyha mégis szeretnék valamilyen összefoglalót elmondani, akkor ez a következő volna. Stratégiai fontosságú az Európai Uniós szintű finanszírozás. Amennyiben az EU-s finanszírozási lehetőségeket jól használjuk fel, nem is feltétlenül konvencionális módon, akkor lehetőség nyílik arra, hogy igenis szociális és gazdasági fejlődést érjünk el ezeknek a vállalkozásoknak a segítésével. A második fontos pont az a tény, hogy a networking magának a fejlődésnek a motorja. És amikor networkingről beszélek, akkor tulajdonképpen arról beszélek, hogy kapcsolatokat lehessen kiépíteni, hogy szolgáltatásokat lehessen megosztani, hogy egyfajta mentorozás működhessen a fiatal vállalkozók irányába. A kolléganő beszélt az imént az ambíciókról is. Úgy gondolom, hogy ezek a networkök, ezek a hálózatok abban is segíthetnek a nőknek, hogy magabiztosabbak legyenek, hogy jobban meg tudják fogalmazni az igényeiket és a céljaikat, és hogy közösen erősebben, hatékonyabban tudjanak fellépni. A 95-ös pekingi egyezményről is szó esett az imént, és ennek a pozitív hatásáról, hiszen a gender mainstreamingnek ez az egyik pillére. Úgy vélem, hogy még mindig ez az egyik legjobb út arra, hogy a nők és férfiak közötti különbségeket át tudjuk hidalni. Az imént elhangzott a vállalatvezetők között a nők aránya, a miniszterasszony részéről. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy meglehetősen elé, egyenlőtlen a helyzet, és hogy az Európai Uniónak igenis intézkedéseket kell hoznia különböző területeken, többek között a vállalatvezetés területén is. A megközelítésen is el kell gondolkodnunk, és figyelembe kell vennünk a nem feltétlenül a hagyományos szereplőket is, a bankokat, a médiát, a pénzügyi, intéz, a pénzügyi intézeteket is. A nők néha nem konvencionális lehetőségeket használnak fel arra, hogy a megfelelő finanszírozást megszerezzék, ugyanakkor a hagyományos rendszerekhez és a hagyományos lehetőségekhez is hozzá kell férniük. Vannak tehát még olyan akadályok, amelyeket fel kell számolnunk. Az előző előadásban hallottunk ezekről az akadályokról, például azokról a beidegződésekről, sztereotípiákról, amelyek megakadályozzák a különböző intézeteket abban, hogy a nőknek megfelelő finanszírozást nyújtsanak. Ezeket az akadályokat kell lebontanunk. És az utolsó két pont, mint konklúzió. Az egyik a karriertanácsadás és az oktatás képzés. Olyan segítő szolgálatokat kell felállítanunk, amelyek a nőket támogatják, illetve a nők alkalmazhatóságát, a nők a munkaerőpiacon betöltött szerepét vagy értékét növelik. Segíteni kell a nőknek abban, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, megfelelő ambícióik legyenek, és ne vezessenek kudarchoz a munkaerőpiaci próbálkozásaik. A formális és informális ö, oktatásra egyaránt gondolok, amikor az oktatás a képzés fontosságáról beszélek. A nem hagyományos formáknál például azt értem, hogy egymástól is tanulhatnak a női vállalkozók. Meghallgathatják egymás tapasztalatait, és segíthetik egymást. Van két óriási kihívás, amiről beszélnünk kell, az egyik a szegénység, a másik pedig a nyugdíjak helyzete, az alacsony nyugdíjak helyzete. Egyszerűen nem engedhetjük, hogy a szegénység olyan sok embert érintsen ma itt Európában, mint amennyit érint. A szegénységen túl beszéltünk egy másik problémáról is, ami különösképpen érinti a nőket, ezek az erőszakos cselekmények. Úgy gondolom, hogy egy nő számára az a tény, hogy megfelelő munkát talál, hogy megfelelő gazdasági erőt szerez magának, mindenképpen segíti őket, mind a szegénységből való kilábalásban, mind pedig abban, hogy a különböző erőszakos cselek, cselekményekre jobban fel legyenek készülve. Mindezekkel a témákkal kapcsolatban szívesen adok plusz információt, akkor most be is fejezném. Köszönöm szépen. Grazie. Nagyon szépen köszönöm dr. Moszka, és köszönöm mind a két tanulmányt, hiszen ez volt az alapja a kezdeményezésnek. És ez nem csak az Európai Parlament számára fontos, hanem mindenki számára. Hiszen állandóan szembesülünk ezzel a témával. Tehát az egész nagyon aktuális. Tehát én vagyok a jelentéstevő, még akkor is, hogyha itt most éppen az ülésen elnökölök, de előadó vagyok, és úgy gondolom, hogy nagyon sok témáról szólt, nagyon jó volt, komplex problémával foglalkozott, komplex módon közelítette meg, és nagyon jó anyagokat használt, és most nem csak a magam nevében beszélek, hanem a többi kolléga nevében is ma eléggé problematikus volt a repülés nekem is. Nem tudott mindenki itt lenni, de október 15-én ismét találkozunk, és akkor úgy gondolom, hogy ezt a témát még intenzívebben meg tudjuk vitatni. Azonban van egy olyan óha is, hogy eredményre jussunk, és hogy konkrét válaszokat adjunk azokra a kérdésekre, amelyek foglalkoztatják a vállalkozó nőket Európában. Köszönöm szépen még egyszer ezt a kiváló munkát. Nagyon sok új dolgot tudtunk meg az irodalomból is, de az empirikus tevékenység alapján is, tehát konkrét dolgokat hallottunk. És természetesen számomra is nagyon érdekes anyagokat hallottam. 2012-ben a 40 millió a 29 százaléka volt még ebben a tekintetben aktuális. Tehát ez mindenképpen sokkal jobb a helyzet. De lényeges az is, hogy konkrétan is javult a helyzet. Tehát konkrét adatokat hallottunk öntől, és az nagyon szíven ütött, hogy a legtöbb nő úgymond másodrangú cégeket választ. Ezt ön is így mondta. És McCracken asszony is mondta. Tehát ez azt jelenti, hogy bár vállalkozóvá válnak a nők, azonban mégiscsak a másodlagos területen, a szociális területen, pedagógiai területen, míg a férfiak a high-tech területen vállalkoznak, vagy oda tendálnak az IT és ilyen egyéb területeken. Éppen ezért nagyon fontos ez most számunkra, hogy a bizottság ezt lássa, és hogy lehetőségeket biztosítson, hogy folytassuk a tevékenységet. Tehát mindenképpen látnunk kell, hogy hogyan jutunk forrásokhoz például mikrofinanszírozást említeni. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy többet teszünk, és európai parlamenti képviselőként pedig tudjuk, hogy mennyire fontos a jó gyakorlat. A svéd miniszterasszony is emlékeztetett arra, hogy vannak európai országok, amelyek tovább szeretnének haladni ezen a téren. Olaszországban például mm, eléggé sok nehézség van. Nem beszélünk túl gyakran az egyenlőségről. Emlékszem, hogy Olaszországban pillanatnyilag nincs is női miniszter a egyenlőségi kérdések terén, de ez a politikai akarat kérdése, hiszen itt ezek a kérdések, amelyek az egyenjogúsággal összefüggenek, minden politikai téren relevánsok. minden politikai téren, és nem csak a nőknek fontosak. Bevontunk egyéb intézményeket is, hiszen kőkemény tényekre, adatokra van szükségünk, amelyekkel ön is foglalkozott. És most nem is eh, elnök, jelentéstevő, minőségemben beszélek itt. Mindenképpen köszönöm a munkáját. És szeretnék elnézést kérni a kollégák nevében, akik nem tudtak idejönni ma, és most szeretném átadni azoknak a szót, akik jelentkeztek, de ez a téma nagyon lényeges, Morvai asszony. Thank you very much. Uh, thank you for this absolutely nagyon szépen köszönöm. Elképesztő előadást hallottunk, teljesen váratlan új információval megtűzdelve és végkövetkeztetésekkel. Én jogász, ügyvéd vagyok, a nők elleni erőszak különböző formáival foglalkozom, és ezzel kapcsolatban tettem volna fel a kérdésemet. Ezek a mentori training programok a női vállalkozás erősítésére hogyan használhatóak fel eszközt Egyébként a családon belüli erőszak túlélői áldozatai, prostitúció áldozatai esetében olyan ö, folyamatok ezek, amelyek általában hosszú időt vesznek igénybe, és hosszantartó erőszakról van szó, amelyeknek a célja a nő elnyomása és önbizalmának sárba taposása, önbecsülésének megsemmisítése mi lenne a legjobb mód arra, hogy ezeket a vállalkozás erősítő tréningprogramokat eh, kombináljuk egyéb fajta támogatásokkal az erőszak túlélői számára. Van-e bármiféle kutatásuk, kutatási tapasztalatuk, bizonyítékuk azok kapcsolatban, hogy az ilyen programokat be tudnak-e mutatni eh, ebben a eh, közegben most? hogy hogyan tudnak az erőszak túlélőit jogi támogatással, szociális munka támogatással, egyéb módon megsegíteni. Vannak-e ilyen komplex szolgáltatások valahol Európában, és tudunk -e erről esetleg megtudni valamit? Ezen kívül szeretnék még megemlíteni valamit 37 olyan képviselő van, akinek itt kellene lennie. Az elnökkel együtt kette vagyunk itt, és nagy felkészítségű kommunista kollégám azt említette, hogy a szélső jobbosok és a rasszisták nem járnak a FAM ülésekre. Nos, hogy tájékoztassak mindenkit, minden női és férfi tömeget, akik az interneten keresztül követnek bennünket, ne aggódjanak, ez nem jelenti azt, hogy e, a tagok 95-97%-a rasszos lenne és szélsőjobbos lenne, rasszista és szélsőjobbos lenne, egyszerűen csak nem jöttek el dolgozni, nyugodjanak meg, ne aggódjanak emiatt. Ti rifiuta di rispondere. Tehát vicceltem csak. Nem, nem, nem. Ironikus volt az, hogy nem szeretne reagálni, de hogy nem. Most átadom a szót a szakembereknek, hogy még egyszer tegyék meg megjegyzéseiket. Úgy gondolják, hogy ezek a tanulmányok eléggé teljesek, mindennel foglalkoztak, Morvai asszony megjegyzésére is kérem reagáljon, tehát már most köszönöm. Köszönöm, köszönöm a kérdést mindenek előtt. A, a, a kérdése, illetve megjegyzés első részére reagálnék. Igen, igen, vannak tapasztalatok abban a tekintetben, hogy hogyan lehet a vállalkozásokat előmozdítani. Tehát, ahogy említettem, vannak kiválasztott célcsoportok a gyűjtött, az összegyűjtöttek közül a Goldrasra emlékeztetnék. Tehát már 30 éve működik ennek a keretén belül a női vállalkozók mikrofinanszírozása. És itt a bevándorló háttérrel rendelkező nők támogatására utalnék, a marginalizált nők támogatására, szociális, gazdasági térben, területen marginalizált és itt egy 2%-nál alacsonyabb hibahányados van. De támogatjuk a hálózatképzést, támogatjuk a bizalomépítést. Itt a célunk nem az volt, hogy valamilyen új üzletet hozzunk létre. És 5 év alatt 17 új vállalkozás keletkezett, és 240 ezer eurós forgalmat hozott ez létre. Tehát itt elsősorban a marginalizáció ellen lépünk fel, és a szociális befogadást támogatjuk. De példákat hallottunk a női vállalkozás hagyományos területeiről is. Jövőre 70 vállalkozás kap majd 240 ezer eurót, és Nagy-Britanniában egyidejűleg ugyanebben az időben 6 új vállalatot alapítottak 8 millió fonttal. Az IT fejlesztésben, szoftverfejlesztés területén, tehát itt különféle tehetséggel, adottságokkal rendelkező nők jöttek össze. De azt is láttuk, hogy a nők hálózatot képeznek, és nem csak gazdasági lehetőséget teremtettek, hanem szociálisat is. Köszönöm. Nagyszerű. Köszönöm szépen még egyszer. Jó munkát kívánunk, és nem sokára ismét találkozunk a következő kutatások következő projekt tekintetében. Üdvözlök mindenkit, és szeretném megköszönni, hogy eljöttek ide, a mai ülésünk most véget ért, holnap ismét találkozunk, és akkor szavazás is lesz. Tehát egy kellemes estét kívánok, és minden jót, viszontlátásra!